Dear, dear colleagues, please. Megkezdjük. Kedves kollégák, megkezdjük az ülést. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Vamos, vamos a comenzar, que hoy te... Nagyon sok munkánk van, ma délelőtt szavazni fogunk, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük akkor a 14-es napi rendi pontunkkal, második alelnök megválasztása. Van már a GUE részéről egy javaslatunk, de Björk asszony kéri a szót. Tack så mycket. Thank you very much. Eh. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy gratulálhatunk Ines Züber sikerének. Szeretnénk, hogyha ő, hogyha Ines vállalná ezt a felelősséget. Úgyhogy azt kérem, hogy lejöjjétek őt lelnöki pozícióba. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm, Björk asszony. Hogyha elfogadják a kinevezést, akár közfelkiáltással, ha akarják, akkor szavazhatunk egyébként, de ha nem, akkor közfelkiáltással gratulálunk Pimienta López úrnak, asszonynak, és kérem, hogy foglaljon itt helyet mellettem. Úrnak, Pimienta López úrnak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 Bueno, pues, eh... Nagyszerű, köszönöm szépen. Akkor kezdjük a szavazással. Az első jelentés, amiről szavazni fogunk, ez Reinke asszony jelentése, a nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban. Ha minden igaz, akkor már itt van önöknél a szavazókártya, sőt be is helyezték a gépbe. És akkor kezdjük a szavazást. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 67 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 68 uka fogyottá válik 68-as, 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 71-es eh, visszavonták, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 15-ös kompromisszum, 15-ös kompromisszum, tehát ki van mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 81-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 82-es, 83-as mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 84-es okafogyottá válik, 85-ös jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 86-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 87-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 89-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 93-as mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 103-as mondosító, 103-as, 104-es, 105-ös következik mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikus, és 18-as a szavazást megnyitom. létezik, hogy valaki nem szavazott, pedig itt van a kártyája, akkor a szavazást lezárom. Jóvá hagytuk. 107-es jön. Akkor ismételjük meg a szavazást, de akkor kérem, hogy figyel, figyeljenek oda, hiszen szóltam, hogy valaki nem szavazott, úgyhogy akkor megint a 18-as kompromisszumról szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom, akkor várunk, várunk, hogy van-e még valaki, aki nem szavazott, mondja az elnök. Lezárom. Most akkor már. Rendben van, elutasítottuk a kompromisszumot. 42, bocsánat, 92 mellette. Ellene. Tartózkodás ezt is ellenőriznünk kell. A 92-esről szavazunk elektronikusan, de kérek mindenkit, hogy koncentráljon. Tehát a 92-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 106-os mellette. Bocsánat, két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Hát ez bármelyik lehet, akkor ellenőrizzük, a második részt ellenőrizzük, 106 per 2. elutasítottuk. 107-es mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk, 108 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 114-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 116-os mellette, 115-öst ellenőrizzük, a szeretnék, jó, akkor a szavazást megnyitom, 115-ösről szavazunk. Lezárom. elutasítottuk, hát úgy tűnik, hogy akkor mégiscsak jól láttam. 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 117-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 118-as mellette, elnézést okafogyottá vált, elnézést, mert elfogadtuk a 117-es, 119 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 120-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, Empla 3, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, Szá- második rész, a második részről nem kell szavaznunk. Jó, 121 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 122 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 123 mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk 124 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk az M12 okafogyottá vált, de igen, mert a 123-ast elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Szá- Elnézést, 130-as jön mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, M4 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 132 mellette, tehát 132 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, M8 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytok, M14 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytok, M17 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytok, M18 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 134-135 megegyeznek mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 136 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 137 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 138 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 139 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 142-es jön mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 143 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 144 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 147-es jön, mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, ellenőrizzük, akkor a 147-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárjuk a szavazást, jóvá hagytuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 150 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 151-est, visszavonták, 152 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, a 154-es és az M11 megegyeznek mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 155-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 156-os mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, M19 két részben első részről nem szavazunk, második részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. M23 második rész, mellette ki van, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 157, 158, 159 megegyeznek, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 160-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük a 160-ast, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítottuk. Nem arról van szó, hogy én ezt ne láttam volna. Nem tudom, hogy van-e olyan szavazókártya, amit valaki bedug a gépbe, aztán nem is szavaz. Hát ha így van, akkor nem tehetek róla. Jön most akkor a 161-es mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 163-as mellette ellene tartózkodás jóváhagytók 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagytók 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 169-es mellette ellene tartózkodás jóváhagytuk. 170-171 megegyeznek, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 173-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 174-175 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 176 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 177, me- 178 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 179 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 180-as mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 181 mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytó. 25-ös kompromisszum jön mellette, ellene, tartózkodás, jóvá 193-as következik, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem jóvá hagytuk, de inkább ellenőrizzük, tehát elektronikus szavazás jön a 20 26-os kompromisszumról. A szavazást lezárom, és jóvá hagytuk. 27-es jön, 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 198-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 199-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 200-as, ellenőrizzük a 199-est, ugye? Akkor a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Nem, a néppártól egyel többen szavaztak. A néppárt részéről egyel többen szavaztak. Valaki neki kell húzni a kártyáját. Most meg akkor kettőt húztak ki, ez nem jó. Most megint visszadugta mindenki. 31-en szavaztak, ez így már jó lesz, elutasítottuk. 200-as mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk 201-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 201-est ellenőrizzük, akkor ellenőrizzük a 201-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk két szavazattal. 202 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell sajnos. A szavazást megnyitom. Népát részéről megint egyel többen szavaztak. Akkor a szavazást lezárom, és jóvá hagytuk. 28-as kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 208-as jön, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 209-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 211 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 212 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 213 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 214 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. Ellenőrizzük a 29-est? A helyzet az, hogy én azért nézem a frakciókat, de önnek igaza van, hogy ha nem emelik fel a kezüket, akkor ellenőrizni kell, mese nincs. Jó, hát akkor a szavazást megnyitom a 29-es kompromisszumról. Lezárom. És jóvá hagytuk. 30-es kompromisszum mellette ki van ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk. 217-es jön mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt nem láttam rendesen, úgyhogy ellenőrizök a 217-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. És jóvá hagytuk. Az egyes kompromisszum jön mellette. Ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk. Kettes, 15-ös módosító, mondja az elnökasszony. Valamit rosszul mondtam, bocsánat, a kettes kompromisszum jön, tehát kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk. Most a 15-ös jön mellette, ki van. Ellene. Tartózkodás Jóvá hagytuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Négyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 25-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Gőzöm nincs, úgyhogy akkor a hetes kompromisszumról ellenőrző szavazást tartunk. Jóvá hagytuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. MPC mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 41-es módosító mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 49-es módosító jön mellette Igen, a kompromisszumról azonnal a 49-es módosító jön, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51, 50-es mellette, ellene. Tartózkodás, jóvá hagytuk 51-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk 52-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk 53-as mellette ellene, tartózkodás. Ez nem egyértelmű, úgyhogy akkor ellenőrizzük az 53-ast. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás. Jóvá hagytuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 60-as mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 64-es mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk hetes mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk nyolcas mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, empl egy, mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, empl kettő, mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, empl 3 mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytók, egyes módosító nem elfogadható. Úgyhogy akkor elektronikusan következik a zárószavazás a jelentésről, a szavazást megnyitom. A néppárt részéről egyel többen szavaztak, Most, most jó. Több kártyát ne húzzanak ki. Rendben, jóvá hagytuk a jelentést, 24-en szavaztak mellette, 6 ellenszavazat volt, egy tartózkodás, és gratulálunk a jelentés szerzőjének. Vale, voy a seguir esto. Uy. Folytassuk. mert úgy tűnik, hogy eh, most már felébredtünk végre, és nagyon jó ritmusban haladunk. Következik akkor a Mlinár jelentés. A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában. Tegnap nagyon érdekes vitát folytattunk, most pedig a szavazás következik. 45 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk 46 mellette, ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk 47 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk kentes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk 50-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 52 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 3-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 59 mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Van egy szóbeli módosítás a 9-es bekezdéshez, amihez, tehát a 9-es bekezdéshez külön szavazást kért a néppárt, első részről szavazunk, mellette ki van ellene tartózkodás Jóvá hagytuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is jóvá hagytuk, Hatvanas mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, Hatvanegyes mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, Hatvankettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, Hatvannégyes mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, Négyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 67-es következik. Amihez van egy szóbeli módosítás. Van ellenvetés a szóbeli módosítással kapcsolatban? Nincsen. Akkor szavazzunk a 67-esről. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 68-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 5-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk 6-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 77-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk 78-as mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk 79-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ebben nem vagyok biztos, úgyhogy ellenőrizök a 79-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom és jóvá hagytuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 81-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 82 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 83-as mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 84-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytók, 91-es módosító jön mellette ellene tartózkodás jóvá hagytók, 93-as mellette ellene tartózkodás jóvá hagytók, 91-es mellette ellene tartózkodás jóvá 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 96-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 100-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 108-as módosító jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 110-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok 109 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 113 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 114 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt most már nem is tudom, Kilences kompromisszum, jóvá hagytuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 119 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 120 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 121 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 123 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 124 mellette, ellene tartózkodás, jóvá hagytuk 125 mellette, ellene tartózkodás, jóvá hagytuk 1 126 mondja az elnök asszony mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, kettő mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, bocsánat, jóvá hagytuk, ötös mellette, ötös hatos mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytuk kilences mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytuk 10 mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytuk tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás. Ez nem egyértelmű, úgyhogy akkor elektronikusan szavazunk a 11-esről, a szavazást megnyitom. Pues estaba claro. Akkor mégis egyértelmű volt, elutasítottuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 14-es mellette, ellene. Tartózkodás, jóvá hagytuk, 15-ös mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk, 16-os mellette, ellene. Tartózkodás, jóvá hagytuk, 17-es mellette, ellene. Tartózkodás, jóvá hagytuk, 18-as mellette, ellene. Tartózkodás, jóvá hagytuk, 19 9-es. Melyik? Kérdezi. 18-asnál, 18-asnál a jóváhagyottat mondtam, közbelutasítottuk. Bocsánat, elutasítottuk, mondja az elnök asszony. Ha akarják, ellenőrizhetjük egyébként. Teljesen egyértelmű volt. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 21-es mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 25 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 26-os mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 30-es mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 31-es mellette, ellene, tartózkodás. jóváhagytuk 32 mellette, ellene, tartózkodás. jóváhagytuk 33 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 34 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 35-ös mellette, ellene, tartózkodás. jóváhagytuk, Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás Jóvá hagytuk, 41-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 42 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 43 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 44-es. Mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. És következik a záró szavazás, a jelentésről szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Jóvá hagytuk, 23-an mellette, 6-an ellene egy tartózkodás volt. És gratulálunk Linár asszonynak. 17-es napi rendi pont következik. Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban. Kuneva asszony jelentése, és kezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Kérem. Kicsit koncentráljunk, szavazzunk, jó? Tehát egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy jóvá hagytuk, de inkább ellenőrizzük. A szavazást lezárom, és jóvá hagytuk. Kettes kompromisszum jön mellette. Ellene. Kérem, Én csak azt látom, hogy mindenki járkál fel alá, az emberek nem emelik fel rendesen a kezüket. Nem arról van szó, hogy most rossz napom van, de most már kezdek azért egy kicsit mérges lenni. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, igen, elutasítottuk. Úgyhogy akkor ellenőrizzük inkább, jó? Kettes kompromisszumot ellenőrizzük. Cerramos. Ah, pues mira. Nocsak, nocsak. Hát ezért nem láttam jól. Jóvá hagytuk a kompromisszumot. Akkor jön a 83-as, mellette ki van. Ellene Tartózkodás? Hát úgy tűnik, hogy itt senki nem szavaz. Hát nem szavaznak. Kollégák, mondja az elnök asszony. Tehát a 83-asról mellette ki van. Ellene ki van. Tartózkodás. Akkor ellenőrizzük, 83-asról szavazunk elektronikusan. Sikerült. köszönöm. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást, és jóvá hagytuk. Hármas kompromisszum mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 89-es mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 148 mellette. Ellene tartózkodás, jóvá hagytuk, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 98-as mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 93-94 mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan is szavazunk a 94-esről. Megnyitom a szavazást. Aprobado. Jóvá hagytuk. Egyértelmű, hogyha felteszik a kezüket. 95-ös jön. Nem. Nem, mert jóvá hagytuk az előzőt. 96 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 97 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 99 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, EMP 24 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk 101 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk 103 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 103-ast, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és jóvá hagytuk. Akkor ötös kompromisszum jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagyta, ellene tartózkodás elutasítottuk, 111 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 114 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 115 mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 113 mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 152 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 116-os mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 117 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük elektronikusan a 117 első részét, a szavazást megnyitom. Se cierra la votación. Lezárom. És jóvá hagytuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 17 mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. A 159-es okafogyottá vált 118 jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 123 mellette. Ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 119 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 120 mellette, ellene, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 121 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 122 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 129 mellette, ellene, Tartaszkodás. elutasítottuk 124 mellette, ellene, Tartaszkodás. elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, Tartaszkodás. jóvá hagytuk, 128 mellette, ellene, Tartaszkodás. elutasítottuk 130 mellette, ellene, Tartaszkodás. Ezt inkább ellenőrizzük. A 130-as szavazást. megnyitom. Se A szavazást lezárom, és elutasítottuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 132 mellette. Ezt ellenőrizzük. Akkor ellenőrizzük a 131-est. Igaza volt. Igen, egy szavazattal jóvá hagytuk. Igaza van. 132-es jön mellette, ellene, tartozkodás, elutasítottuk. 107-es, a második részről szavazunk más, mellette, ellene, tartozkodás, jóvá hagytuk. 22 empl mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 134-es, mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 136 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 137 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk. 138 mellette, bocsánat, szóbeli módosítással. Mi benne van a szövegben már, ugye? Apologia. Αποσύρω την Visszavonom. Visszavonom a módosítómat. Muy bien, pues es... Nos, rendben. Akkor a szóbeli módosítót visszavonták. Úgyhogy akkor szavazunk. A 138-asról mellette ki van? Ellene? tartózkodás, elutasítottuk 109 mellette, Hát ellenőrizzük, de teljesen egyértelmű volt, bocsánat. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. M14 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, M3 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 163 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 149-es mondja az elnök asszony, bocsánat, az oka fogyottá vált, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 110 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 150 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 139 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 23 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 133 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 151 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 153 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 154 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 155 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 156 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 157 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, EMP 40 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18 EMP mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk, 162 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 164 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 165 mellette, ellene, tartózkodás, 165 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Nem arról van szó, hogy bambulok, de hát nem látom rendesen. Négyes empl mellette, ellene, tartózkodás. Jóvá hagytok, 19 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, m 25 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, m 26 mellette, ellene tartózkodás elutasított M28 mellette ellene tartózkodás elutasított M29 mellette ellene tartózkodás jóváhagytók M32 mellette ellene tartózkodás jóváhagytók m 33 mellette ellene tartózkodás jóváhagytók m 34 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, M35 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, M37 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, M42 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. A többiről nem szavazunk. Jó, de jó, örül az elnök asszony. nem egyes mellette, ellene. Ezt viszont, tehát egyes mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytó Kettes mellette, ellene, tartózkodás, jóvá Hármas mellette, ellene, tartózkodás, jóvá Négyes, hatos mellette, ellene, tartózkodás, jóvá Ötös mellette, ellene, tartózkodás, jóvá Hatos mellette, ellene, tartózkodás jóvá 7-es mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 9-es mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 8-as okafogyottá vált, 11-es mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 10-es okafogyottá vált, 25-ös és 26 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 12 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 13 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 14 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 15 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 16 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, Empl 3 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 17-es mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 21 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 19 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 22 mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 23 mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 24 mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 12 mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, empl H mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, W mellette ellene tartózkodás jóváhagytok 28-as. Ellenőrizzük, ellenőrizzük az W-t, a szavazást megnyitom. Se cierra la votación. Szavazást lezárom. Igen, önnek igaza volt, tényleg elutasítottuk. Bocsánat már nem az empl 28 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 30-as mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 31 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 33-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tizen, Ellenőrizzük a második részt? Jó, akkor ellenőrizzük. Böcsafala. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytok. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok, Empl a mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 35, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok 36 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok 37 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Empl, T, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Jóvá hagytuk, 43-as mellette ellene tartózkodás. Jóvá hagytuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ez nem egyértelmű, úgyhogy akkor a 16-os kompromisszumot ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Rechazado. Elutasítottuk. Akkor a 42-es jön, 44-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 48-as, két részben, első rész mellette, ellene. Bocsánat, a 16-os kompromisszumról nem szavaztunk meg, az egyesével kell végig szavazni a modosítósok. 48 első rész mellette, ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, más, jóvá hagytuk. Ellenőrizzük akkor a második részt. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, jóvá hagytuk. 47-es módosító, nem bocsánat, az M X következik, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 48, 49 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 50-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 53 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, empl v mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok, 65 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok, 55-ös, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok, második rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok, 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottok. Ample mellette ellene tartózkodás elutasítottok. Ample AG mellette ellene tartózkodás jóvá hagytok. 56 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytok. 57 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytok. 58 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 60-as jön, nem 59 mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, MP mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, MAM mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, empl AL mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 62 Tehát 62-esről szavazunk, mellette ki van, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 20 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. M plusz E mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük az M plusz Z-t. A szavazást lezárom, és jóvá hagytuk. Nagy többséggel. Empl AK mellette. Ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk. 68 mellette. Ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk. 69 két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Empl D, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. F, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. L, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. M, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. N, mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk AB mellette, ellene tartózkodás. Jóvá hagytuk AC mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk AD mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk AE mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk AF mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. És következik akkor a záró szavazás. Elektronikusan a szavazást megnyit. Se cierra la votación. Y queda aprobado por... Lezárom, és ezzel um, 14 tartózkodással, 16 igen és egy nem szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen Poneva asszonynak. venga que no queda nada. Es... Szinte semmi sem maradt hátra. A következő jelentés sokkal kevesebb módosítót kapott, de nem az utolsóról van szó, szóval egyébként az utolsónál sincs olyan nagyon sok. Most pedig a szülői szabadsággal kapcsolatos irányel végrehajtásáról készült jelentésről szavazunk. Én magam készítettem ezt, egyes kompromisszumról szavazunk mellette ellene. Tartózkodás. Úgy elektronikusan kell ellenőrizni az egyes kompromisszumost. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 20-as a mellette ellene tartózkodás elutasítva 20 úgy látom ellenőrizni kell a 20-ast. Elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as visszavonva, kettes kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva, szerintem. De ellenőrizzük, kettes kompromisszumos. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Mert második rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell, második részt. Lezárom a szavazást, elutasítva. enmienda veintiocho ha sido retirada. compromiso tres votos a favor. hármas kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellett szó szerint szóbeli módosítással ez a szöveget látják, szavazunk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 1-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellett. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszmus mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva ellenőrizzük. hay gente mm, no quieren votar o se tűnik, hogy van, aki nem szavazott, vagy elfelejtették a kártyát, és elmentek. Rechazada. Rechazada. Elutasítva. A kompromisszumot elutasítottuk 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezzel eljutottunk a végszavazáshoz. Megnyitom a szavazást. Itt azt látom, hogy 17-13 arányban elfogadtuk egy tartózkodás mellett. Un poquito, solo. Bueno, y ahora sí. El último informe. Ezzel az utolsó jelentés kerül sorra. A szociális dömping az Európai Unióban. Régner asszony az előadó. Megkezdjük a szavazást. Hármas és mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette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 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es bokafogyott, 5-ös kompromisszus, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodása elutasítva, 48 es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás még egyszer a négyes módosítról beszélünk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadó. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva a 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik. Megnyitom. Se Queda aprobado el informe por 28 votos a favor. 28 a mellette, egy ellenszavazat és két tartózkodás mellett fogadtuk el. Régner asszonynak pedig gratulálni szeretnék. Ezzel a szakbizottság munkájának vége. Köszönöm az együttműködést, minden jót még a héten.